Okay, if uh, people could settle down, um, I have to do... Kedves kollégák, akkor hogyha elcsendesedik mindenki, akkor először is intézzük el a formalitásokat, a jegyzőkönyv elfogadása. Úgy veszem, hogy a jegyzőkönyvet, illetve a napirendet elfogadtuk, és most jön a jegyzőkönyvek elfogadása. Január 28, január 30, február 3, február 12-13, február 13 és február 17. Ezek a jegyzőkönyvek. Mindegy, minden ülésre 2014-ben került sor. Akkor ezeket elfogadottnak tekinthetjük-e? Úgy látom, hogy igen. Akkor most rátérünk az elnök közleményeire. Először is a folyamatban lévő eh, trialógusok. Az SRN-nel kapcsolatban eh, február 25-én eh, volt egy eh, ülés, és a parlament tárgyaló delegációja csalódásának adott hangot, hogy a tanácsnak nem volt megfelelő mandátum a tárgyalásra, és ez lelassította a tárgyalási folyamatokat. Ez mindegyünk számára csalódás, hiszen tudjuk, hogy rugalmas mandátumot kapott korábban a tanács, de úgy látszik, hogy ez a rugalmasság a hétvége során eltűnt. A következő kérdésekre került sor. A döntéshozási folyamat, illetve a kormányközi elemek az SRN mechanizmuson belül a ez SRN mechanizmusnak a hatája is napirendre került, a következő háromoldalú egyeztetésre március 4-ére kerül sor, ami a fizetési számlákat illeti, ez ezzel kapcsolatos trialógusra is sor került de számos pontban még nem sikerült megállapodni, átláthatóság, hatály, számlák és határon átnyúló átkapcsolások témájában. Aztán folytatódnak a tárgyalások azzal a célral, hogy kompromisszumra jussunk ezen törvényezési cikluson belül. Aztán a kártalanítási kérdés. Kedden Strasbourgban, és kedden Strasbourg ülésen volt az első egyeztetés. A 12-estől 15-ös pontig mm, tartó részt tárgyaltuk, főleg aztán a kártérítés, illetve a büntetések kérdése is felmerült, a 11-es cikk kérdése, de a hatos pontban nem sikerült megállapodni, illetve a kilences pontban sem, ami a nemzeti döntésekre vonatkozik. Egy következő háromoldalú egyeztetést tűzünk ki március közepére, és szeretnénk ebben a témában is megállapodni. Aztán a Sven Giggles jelentés, a három oldalú egyeztetés re sor került. A február 26-i háromoldalú egyeztetésre azonban az, magára az ülésre nem került sor. Aztán a szankció rezsimmel kapcsolatban sikerült megállapodni egy mandátumban, Bizonyos feladatoknak a harmadik felekre való delegálása merült föl. A 70-es pontról volt szó, a formális és a végső koreper jóváhagyás után kerül sor majd ennek a témának a plenárison való megtegyelására, második áprilisi plenárisra. Tűzzük ezt napirendre, reméljük, hogy a nyitott kérdéseket még sikerül addig megoldani. Kay, Kay's had a problem. No, Kay, is, no, she's not here yet. Yes, Kay's arrived. Okay, okay. F first of all, we have. Uh, I'll, I'll do. Megérkezett Kay, uh, úgyhogy először is az ismételt konzultációra kerül sor a 70-es cikk szerint a MIFIR irányelvvel kapcsolatban január 14-én sikerült megállapodni, Márkus Ferber az előadó, a január 16-ai ülésről tájékoztattunk, február 19-én volt a tanácsi ülés, és a parlament jóváhagyására van szükség, hogyha jelentéstevő szeretne hozzászólni, akkor megadom neki a szót. Tessék, Márkusz. Köszönöm szépen, rövid leszek. A pénzügyi szabályozás egyik központi eleme ez a szöveg. Több mint két éve dolgozunk rajta, a parlament már korábban megismerte, illetve a tanácssal megegyezett. Hosszú tárgyalások után, több mint egy fél éven át tárgyaltunk egymástól. és ez nagy kihívás volt, köszönöm, hogy tárgyaló eh, csoportuk segítségével végül pontot tettünk a folyamat végére, és a frakció vezetőknek is köszönhető, hogy ezen rövid idő alatt eh, mégis sikerült olyan hatékonyan információt cserélnünk, hogy most végre büszkén elmondhatjuk, hogy több mint 90%-a a megállapodásnak eh, a tanácssal első olvasatban megvan, és ennek kapcsán csak azt tudom javasolni, hogy ezt fogadják el, és a plenáris is fogadja majd el. Köszönöm. Köszönjük. A 70-es szabályjal összhangban a MIFID és a MIFID szöveget akkor ö, szavazásra bocsátom, egyszerű szavazásra, ö, ki kívánja a plenárisra benyújtani a szöveget, ki van ellene, tartózkodás nincs. Egyhangulag elfogadtuk, benyújtjuk a plenárisra, áprilisi második plenárison lesz, um, lesz a döntés. <laughs> Which might just open everything. No, I won't say that. Um, lesz meg majd a döntés. Hasonló eljárásban fogjuk a következő témát, a CFTR témát megtárgyalni, háromoldalú egyeztetés után december 18-án megállapodás született, amelyet 9 január 9-én hoztak nyilvánosságra, február 6-án kaptuk meg a, az erről szóló levelet, és akkor most neked adott szót, hogy összefoglalt a lényegét. Köszönöm. Köszönöm az árnyékelődóknak ebben a nagyon szakmai témában a kiváló együttműködést, az asszisztenseknek, tanácsadóknak a sok-sok munkát és örülök annak, hogy végül minden íre feltettük a pontot, és a háromoldalú egyeztetésnek decemberben így eredményesen vége lett. Nagyon szakmai a szöveg, mégis olvasható végül a piaci szabályozás. 15 területet azonosítottunk a CFTR végrehajtása szempontjából, ha ez működik majd a jövőben, akkor a Thank you, Chair. I hope everybody vote for it. Uh, tovább léphet majd ezek ismeretében. Megint csak a 70-es szabály alapján kérdezem, hogy ki támogatja a szöveget, hogy az bekerüljön a plenárisra, ki van ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk, és ez is az áprilisi második plenárison kerül majd elfogadásra. Köszönöm szépen a beszámolót, a beszámolókat. Jelenlegi parlamentünk utolsó monetáris párbeszédét folytatja a központi bank elnökével, és egyben ez az utolsó olyan monetáris párbeszéd, amelyet én elnöklök, de hát a jó dolgok a végén csattan, úgyhogy gondoljuk, hogy ez a mai is nagyon gyümölcsöző lesz. Hamarosan új elnökség veszi át ezt a témát, és nem könnyű téma ez, nem sokkal ezelőtt sokan még azt is kétségbe vonták, hogy az EMU fennmarad de szerencsére és a központi banknak nem utolsó sorban köszönhetően most már sokkal jobb a helyzet, de még bőven van továbbra is megoldandó feladat és megválaszolandó kérdés. És ezekről fogunk most beszélni, illetve arról, hogy a következő mandátum során milyen feladatok merülnek föl. A gazdasági bizottságunk, a központi banknak szövetségese a Sixpack kapcsán, és szövetségesek vagyunk a bankunió témája kapcsán is, hiszen mind a ketten érdekeltek vagyunk abban, hogy ez sikerrel megvalósuljon. Hallottam olyan kritikákat, hogy nem csak a monetáris politikáról kérdezzük, és ez egyesek szerint kritizálandó, Mário Draghi urat, pedig ez lenne a dolgunk, de úgy gondoljuk, hogy a központi banknak nem csak monetáris feladatai vannak, és igenis érdemes és szükséges azokról a nemrégiben elfogadott, nagyon mérföldkőnek számító joganyagokról is eszmét cserélni, amelyeket valamennyien ismerünk. Illetve arról is, hogy más központi bankokkal összefogva milyen iránymutatást tud adni a jövőre vonatkozóan a központi bankunk, és hát erről is gondolom, hogy érdemes tájékoztatást kérnünk. Előző fellépéseit a gazdasági bizottságban, drági úr, azok is nagyon izgalmasak és hasznosak voltak, korán sem csak formálisan feleltek meg az elvárásoknak, és most is örülünk, hogy körünkben köszönhetjük. Parancsoljon! Well, thank you, Madam Chair. Thank you, honorable members. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az utolsó meghallgatás eh, az ECOM-ban eh, a törvényhezési ciklus vége előtt, úgyhogy először is szeretnék eh, köszönetet mondani Sharon, hogy milyen kiválóan vezette a szakbizottságot ebben a sok kihívást tartalmazó időszakban. Nagyon hálás vagyok önöknek, hogy az elmúlt két és fél évben eh, ilyen gyümölcsöző eh, tapasztalatcserére került sor, nagyon sokat eh, tanultam is ebből. Ebben a, ezekben a nehéz, válságos időkben a mm, elszámoltathatóság garantálása az európai, egy ilyen fontos közösség az Európai Parlament előtt nagyon fontos volt, és ez a lépéseink elfogadhatóságát, illetve a közvélemény általi elfogadottságát erősítette. Közösen vitatkoztunk arról, hogy mi a megfelelő előrelépési mód. Nagyon várom azt, hogy júliustól majd az új EKON szakbizottságval folytassuk ezeket a vitákat. Ezt az utolsó meghallgatást arra szeretném kihasználni, hogy az ECB, az EKB lépéseit vizsgáljuk fölül, nézzük meg, hogy az elmúlt években, az elmúlt öt évben milyen intézkedéseket hoztunk, és mit értünk el. és azt is szeretném önökkel együtt megvizsgálni, hogy milyen kihívások állnak előttünk eh, az új parlament és az új bizottság előtt. Mielőtt rátérek erre a három területre, hadd emlékeztessek arra, hogy az LKB kormányzó tanácsának a következő ülése csütörtökön lesz. Eh, az úgynevezett purda eh, időszakban remélem, hogy megértik, hogy nem leszek képes részletes válaszokat adni arról, hogy arra, azokra a kérdésekre, amelyek a monetáris politikánkat illeti ma. Az elmúlt öt évben az LKB meghozta a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy azért, hogy fenntartsa az árstabilitást. Hadd térjek vissza az első meghallgatásra, eh, amelyre 2009. szeptemberében került sor eh, itt a, ezen parlament előtt. Akkor, eh, akkoriban a, a Lehman, Lehman Brothers összeomlása utáni nagy válságban volt a gazdaság, negatív inflációs infláció volt, és ebben a környezetben úgy láttuk, hogy az árstabilitás megfelelő kilátások várnak ránk. A az inflációt 2%-ra becsültük, az LKB kamatai befagyasztottuk egy nagyon alacsony szinten bizonyos phasing out, illetve nem standard intézkedések jelentésére került sor. Azonban 2010 májusában a, a kötvénypiacok, államkötvénypiacok számos euró országban meg befagytak és a pénzügyi fragmentáció új és szokatlan formát öltött. Mi a bevezettünk egy új programot, a Securities Markets programot, részvénypiaci programot, és ez, illetve kötvényi programot, amely a kormányzati kötvények vásárlására koncentrált. Míg a gazdaság hatá, gazdasági hatás korlátozott volt, az euró az euró térségben is az infláció újra növekedésnek indult. Úgy döntöttünk, hogy 2011-ben növeljük a kamatot, hiszen bizonyos kockázatok merültek fel a középtávú infláció kilátásokat tekintve. Az államkötvény piacok, illetve a, a adósságválság az euró térségben újabb recessziót indított be, és ez az eladós, túlság, túlzott eladósodás aláásta a bankok finanszírozási lehetőségeit is. Hogy megakadályozzuk a kreditpiacok összeomlását, refinanszírozási műveleteket vezettünk be, amelyek akár három évre is elnyúlhattak. A beruházók attól kezdtek félni, hogy a köz és a magán szférában meglévő tartozások, az eladósodás bizonyos tagállamokban nem tud, eladoslás miatt nem tudjuk fenntartani a közös valutát. Nyilván pedig önök is tudják, hogy az euró térség integritása abszolút előfeltétele annak, hogy a szerződés által előírt feladatainkat teljesíteni tudjuk. Annak érdekében, hogy az euró térség integritását fenntartsuk, úgy döntöttünk, hogy közvetlen monetáris tranzakciókat indulunk, indítunk annak érdekében, hogy megszüntessük a kompenzációt a bizonyos kockázatokra, amelyek részvénypiaci tranzakciókra vonat, tranzakciókkal függnek össze. Ez a tőke áramlatok destabilizációjának megállítását eh, eredményezte. A pénzügyi piacok eh, eh, lassan normalizálódtak pár hónapig, azonban a 2013 tavaszára, nyarára az euró pénzügyi, pénzpiaca ugyanúgy, mint más piacok is, külső soknak lett, sok hatásnak lett kitéve. Ez oda vezetett, hogy a kamatok növekedésére volt szükség. Elmúlt júliusban tisztáztuk azt, hogy milyen monetáris politikát szeretnénk folytatni. A politikánk jövőjét tekintve kísérleti intézkedéseket fogadtunk el. Mindezt az árstabilitás cél kitűzésének szem előtt tartásával. Az intézkedéseink legyenek azok standard vagy nem standard intézkedések, az árstabilitásra megtartását célozták és ez be is vált. 2009. júniusa óta az inflációs ráta az euró térségben átlagosan 1,8% volt. Kivételes körülmények között kivételes intézkedéseket kellett hozni, de az elsődleges célkitűzésünk nem változott, és a stratégiánk továbbra is ezt célozta. E, a, mindez e, a kormányzó tanács célkitűzését támasztja alá, és azt e, egészíti ki, amelynek lényege, hogy az inflációs ráta 2% vagy az alatt legyen. Az elmúlt öt év nem csak hogy hatékony politik, monetáris politika, politikai intézkedések meghozatalát hozta. Emlékeznünk kell arra is, hogy a gazdasági döntés, politikai döntéshozásban is fontos lépéseket értünk el. A, négy évvel azután, hogy az első segítség, pénzügyi segítségkérési kérések beérkeztek a tagállamoktól, sikerült a legrosszabbat elkerülnünk. Sokan alá becsülték a szándékunkat. A Egyesek nagyon fekete képet próbálnak festeni ezekről az időszak, erről az időszakról. Az euró térség azonban gazdasági és intézményi kereteit tekintve biztosabb lábakon áll, mint a parlament mandátumának elején tehát egyértelmű, hogy a pohár félig tele van. Nagy mértékben ez a gazdasági politikák nemzeti szintű korrektúrájának köszönhető. Az egyensúlytalanság csökken, és a versenyképesség és a nagyobb növekedés irányában hoztunk lépéseket. Ez különösen igaz a programból profitáló országok számára, amely országok nagyon nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy konszolidálják a mérleg, mérlegüket és pénzügyi ágazatukat megreformálják. Minden nemzet, mindezen nemzeti politikák mögött mellett az eurózóna ellenállóbbá vált. Ezen turbulens évek során, amikor nagyon nagyon csábítónak tűnt a nemzeti megoldásokhoz való visszatérés. Az Európai Parlament európai perspektívát követett, és európai megoldásokat bátorított. Tudom azt, hogy az intézményi megközelítés, amely bizonyos értelemben kényelmetlenségeket jelentett itt a parlamenten belül is. Önök mégis kiálltak emellett, és sikerült elérni például a six-pack-kel, illetve a two-pack-kel, valamint a fiscal compact jogszabályokkal egy olyan keretet létrehozni, amely megfelelő környezetet biztosít az eurózónában az új intézkedéseknek. Másodszor eh, a javult a pénzügyi eh, szabályozás, mint például a CRD 4-es, és ezt mutatja, illetve a BRRD, ben hozott kompromisszumok. Aztán a, eh, ezek az, az egységes felügyelet, a egyéb finanszírozási és és szabályozó keretek csökkentik a kockázatát a válságnak. Harmadszor 2010-ben nagy nem voltak olyan intézkedések, amelyeknek köszönhetően a tagállamok kezelni tudták volna a piachoz való hozzáférésük visszaszorulását. Ennek emiatt nagy bizonytalanság alakult ki. E, a, az ESM, e, az ESM és a TUPEC e, segített abban, hogy megfelelő keretet hozzunk létre, létre amely ezt a hiányosságot pótolja. Történelmi perspektívával, perspektívát ha ha történelmi perspektívával nézzük, akkor ez az öt év, ez tulajdonképpen egy szempillantás alatt eltölt, el, telt, és kevesebb, mint öt év alatt az eurózóna nagyon nagy lépést tett előre. Nem kételkedem benne, hogy az új parlament júliustól továbbra is az eddig játszott, parlament eddig játszott fontos szerepét folytatni fogja. Az előttünk lévő kihívások túl fontosak ahhoz, hogy hátratett kézzel vagy ölbetett kézzel nézzük az eseményeket. Még nem végeztünk a feladatunkkal. A kiigazítási folyamat korrekciós folyamat nagy kihívásokat ró az emberekre, és az az állampolgárok általában az alapján ítélik meg Európát, hogy van-e elég munkahely, hogy fenntartható a növekedés, és ez az elkövetkezendő évek az Európai Unió tökéletesítéséről szólnak majd. A tagállamoknak be kell tartaniuk az ígéreteiket, amelyek vonatkoztak az egyenlőtlenségek, az egyensúlytalanságok korrekciójára, illetve a gazdasági strukturális reformokra. A stabilitási és növekedési paktum, illetve a, fisz, a, a költségvetési program alapelveinek meg kell, hogy feleljenek az intézkedések. A pénzügyi, illetve a költségvetési konszolidáció a költségvetési konszolidációt növekedésbarát intézkedésekkel kell megvalósítani. Mindez az európai eh, tagállamokra vonatkozik, eh, minden európai tagállamra, nem csak eh, azokra, amelyek a piaci hozzáférésük korlátozásával vagy visszaszorulásával kellett, hogy szembenézzenek. Illetve az európai intézmények elé is nagy kívásokat állít ez. Gyors, az irányelvek gyors nemzeti jogba való átültetésére van szükség, és a szabályozási keret, megfelelő szabályozási keret elfogadására. Ez, az, az azt is jelenti, hogy az SRM amely a bankunió fontos második pillére, ebben megoldásra kell jutni, illetve megegyezésre kell jutni a végső, a parlament mandátumáknak lejárta előtt. Hosszú távú céljaink természetesen továbbra is vannak, amelyek a gazdasági monetáris unióra vonatkoznak, ez nem jelenti azt, hogy az integrációt a lehető legmesszebb kell, tehát, hogy az Európai Unió határait a lehető legszélesebb mértékben meg kell nyitni új tagállamok előtt. Ez gazdaságilag nem szükséges, és politikailag nem realisztikus. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági kormányzást és a gazdaságpolitikákat a tagállamok részéről összehangoljuk, ahol erre szükség van. Ez az a, nem az Európai Központi Bank feladata, hogy, hogy megoldásokat írjon elő. Ez egy politikai, ez politikai feladat, de az a, annak a reményemnek szeretnék hangot adni, hogy központi bankárként és európai állampolgárként az elkövetkezendő választási kampányban, kampány eh, fontos pódiumot biztosít ezen kérdések megtárgyalására is. Köszönöm, várom a kérdéseiket. Thank you. Uh, we will go. Köszönöm szépen. Akkor azonnal rá is térünk a kérdésekre. Ez Bölkhár következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Köszönjük az okfejtést, és köszönjük pillanat át kell állni itt a csatornákkal. Drági úr megkeresi az olasz tolmácsolást, gondolom. Köszönöm, elnök úr, azt, amit elmondott és hogy megdicsérte az Európai Parlamentet. Én németként pontosan tudom, hogy vannak olyan szervezetek itt Európában, amelyek nem ugyanazt vallják, amit mi. Két kérdésem lenne. Az egyik az állami kötvények saját részével kapcsolatos. Az Európai Parlament már régóta kéri az államkötvények kockázat elemzését, és mindig elhangzik az a mondat, hogy elemzésre lenne szükség, de a többi európai intézmény ezt lerázza magáról, már pedig nemrégiben a német pénzügyminiszter is nyilatkozott ebben a témában, Érdekelne engem, hogy ön szerint melynek azok az első lépések, amelyeket ebben az irányban meg kellene és lehetne tenni, különös tekintettel a stressztesztek eredményére vonatkozóan, és hosszabb távon. A második kérdésem pedig a trojkával kapcsolatos, a központi bank a trojka része, és azokon a területeken, ahol a trojkának kompetenciája van, sok kritikát kap, gyakran a kormányoktól, nemzeti parlamentöktől is, emiatt különösen azok az országok, amelyek súlyos reformokon ö, mentek át, ö, és hosszú távon ezekből az intézkedésekből nyilván profitálnak, kritikusak. Ön hogy látja ezt a kérdést? Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nézzük az első kérdést, az államkötvények kérdését. Nos, ennek a kérdésnek több betülete is van. Nézzük először is azt, hogy a kockázat hogyan változik a világban a különböző bankokra vonatkozó szabályok változásával. A Bázeli Bizottság meg fogja ezt vitatni, és ennek az összes bankra, ezt az összes bankra vonatkoztatni kell, tehát egy világméretű szabályzat születik majd. A másik szempont az lenne, hogy az állam kötvények a, a, a, hogyan alakulnak az egyéb az, az eszet vizsgálat alkalmával. A, az államkötvényekhez hogy fogunk viszonyulni majd egy ilyen stressz teszt alkalmával? Erre az a válasz, hogy ugyanúgy, mint bármilyen ugyanúgy fogjuk ezt, ugyanúgy fogjuk ezt kezelni, mint bármilyen más kötvény esetében, vagy, áll, vagy állampapír esetében. Tudván, hogy jelenleg milyen szabályok érvényesek az EU-ban. A második kérdés a trojkáról szólt. Teljes mértékben egyet tudok érteni önnel. Azon országok, amelyek közelről láthatták a trojka működését, azok az országok, azoknak az országok, azokban az országokban működött ez a program. Már több éves tapasztalatunkban egyáltalán nem volt könnyű ez a folyamat, sőt, általában nagyon fájdalmas élményeket jelentett ez, de elég egyértelmű, hogy ezek a programok, ezekre a programokra volt szüksége ezeknek az országoknak, és még a jövőben is szüksége lesz ezekre, hiszen a munka nincs lezárva. Az EKB szerepe a trojkában. Most azt hiszem itt az a lényeg, hogy az EKB jelenléte a trojkában a monetáris politikánk megvalósítását segítette, tehát hogy megjelenjen a trojka a tevékenységében a monetáris politika. Köszönöm. Elisa Ferrer a következik a szociálisták nevében. Köszönöm szépen, angolul beszélek, hát ha ez így egyszerű. Már többször köszönetet mondtam önnek amikor válság lesújtott ránk, úgyhogy ezt most, ezt most nem teszem meg még egyszer. Én csak arra kérem önt, hogy továbbra is gondolkozzon azon, hogy az eurózónából mi hiányzik még, javítani kell folyamatosan a helyzetet. Két konkrét kérdést is fel szeretnék tenni. Először is. Mi a helyzet a bankszanálási mechanizmussal? A parlament a bankunió kérdését mindig is a szívén viselte. És az SSM-ben is ez megtörtént. Most pedig a tanácson nagyon nehéz tárgyalás következik majd. Én is benne vagyok abban a teamben, ahol a jelentéstevők, árnyék jelentéstevők vannak és arra kérném önt, hogy egyértelműen mondja el majd a véleményét, amikor az EKB szerepéről lesz szó, teljes joga önnek az, hogy ezt megtegye. Felügyelet, az EKB-s felügyelet csak akkor hihető, hogyha egy hasonlóan megalapozott rendszer működik a bankok szanálás, szanálására, tehát egy nem átpolitizált, mechanizmusra van szükség, megfelelő finanszírozást kell teremteni a bank megmentés utáni időszakra. Második kérdés. Amikor egy országban megvalósítottak egy programot, nem fogok most arról beszélni, milyen, milyen pozitív hatása lesz, de vannak negatív hatások is, emelkedett az államadóság, és sok tagállamban ez akár 30-50%-os növekedés is. Nem elég nagy a növekedés, a gazdasági növekedési ráta, tehát e, ez nem indokolja az adósságot. Kérdésem, hogy az OMT nyilatkozat, még mindig érvényese, milyen feltételrendszert fog életbe léptetni az EKB, hogyha hogy a spekulációtól megvédje a különböző tagállamokat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, valóban. Fontosnak tartom, hogy hamar le tudjuk zárni a bankszállási mechanizmusról folyó tárgyalásukat. Az EKB, és jó magam is, és jó magam ugyanazt az álláspontot képviseljük, mint mindig is, egy igazgatói, egy hatékony igazgatási meg, mechan, ö, rendszert kell kialakítani a maximális mechanizmusban, hogy nehéz döntéseket is könnyen meg lehessen hozni. És ezeket a döntéseket ráadásul igen gyorsan kell meglépni, tehát nagyon fontosnak tartom a hatékonyságot. Második dolog. Élesen el kell választani a felügyelet, a felügyelet értékelését, tehát az LKB és a bankszanálás és az e-, e-, SSM döntését, illetve a bankszanálási mechanizmus értékelését. Az LKB dönt arról, hogy egy bank, bank életképese, milyen programot kell rá alkalmazni, és az SSM értékelése után minden az egységes bankszanálási mechanizmusban dől majd el. Nem kell a két dolgot, és nem is szabad a két dolgot összekeverni. Hát érdemes lenne az egységes bankszállás mechanizmus igazgató tanácsába bevonni az LKB, de csak úgy, mint megfigyelő. Harmadik pont. Jelenleg tíz évvel számolunk, tehát tíz évig élne ez a rendszer, mielőtt a kockázatokat más alapokon kezdénk el vizsgálni, korábban hosszabb időben gondolkodtunk, most felgyorsítottuk az eseményeket, ez nem azt jelenti, hogy ennek a nagy sebességnek az árát a bankok fizetik majd meg, de öt év múlva egy közös alap áll majd, áll majd fel. És az is nagyon fontos, hogy a bankok készen álljanak. ennek a közös alapnak, vagy támogatási rendszernek, vagy backstopnak különböző formája, formái lehetnek. Lehet ez egyfajta hiteltartalék az ESM-en belül, ez majd eldől. Ez az egységes megszállási mechanizmus lényege. A két dolog egyébként képes egymás nélkül élni, tehát a bankszállási mechanizmus és az SSM, de hogyha maximális mechanizmus nem áll fel, akkor, akkor sajnos nem valósul meg az egyensúly. Tehát lenne egy központi szerv, az SSM, és meg lennének ugyanakkor a tagállami szervek is, nem feltétlenül működne jól tehát a rendszer. Nézzük az OMT-t. Az OMT kész, a programot bármikor lehet, be lehet vetni, ha szükség van rá, hogyha teljesülnek a feltételek, tehát a érintett tagállamnak van egy megfelelő típusú programja, és az egyéb feltételek is teljesülnek, akkor életbe lehet ezt léptetni. Semmi nem változott ezzel kapcsolatban. Ajka. Why? Try. I'm asking. No, no, no. The, time. No, the OMT is, the OMT is separate. It's a program. You asked me about the OMT. The OMT is ready. Mint említettem, tehát készen áll a program, ezt a, ezeket a tranzakciókat bármikor be lehet vedni. Elnök, hogyha az öt percnek több mint a felét kiteszi a kérdés, akkor nehéz erre megfelelő választ kapni. Olesmit következik az Alde nevében. Köszönöm. Elnök asszony, ez az utolsó alkalom arra, hogy Drági úrnak bármilyen kérdést feltegyek. hadd mondjam el azt, hogy mennyire csodálom, ahogy Drági úr vezette az EKB szekerét, és hogy több tagállamot kihúzott a csávából. Miután most vagyok itt, illetve most beszélhetünk utoljára, ezt meg el kellett mondanom. Ukrajnával kapcsolatban szeretnék föltenni egy kérdést, azt hiszem mindenki gondol erre ma. Mi a véleménye erről? és ez hogyan befolyásolja majd az európai növekedési rátát, illetve a monetáris politikát. Az első igazi kérdésem az átláthatóságról szól. Említette, hogy mi le, hogy öt év eltelt, és öt év elteltével szerintem az átláthatóságot lehet azért javítani. Például tesz azért valamit, hogy a jegyzőkönyvek nyilvánosságra kerüljenek majd a következő öt évben? Második kérdésem, Európa megosztottsága. Az én hazám nem az euró zónában helyezkedik el, én mindig is támogattam az eurót, illetve hogy a hazámban is elfogadják, a érvényes eszköz legyen az euró. Ön is az egységességet támogatta, de lesz majd egy bankunió, hasonló ország, hasonló intézkedések, de ezek mind az euró országokra, az euróövezetre eh, vonatkoznak majd. Szerintem ez elmélyíti majd a megosztottságot, mit gondol erről. Köszönöm. Megköszönöm a kedves szavakat, nem sokszor van ebben részem, úgyhogy hadd mondjam el, mennyire egy jól esik ez. Az ukrán kérdést nem értettem. Beszéljek Ukrajnáról? Uh, quite complex uh, answers. Hát ez egy bonyolult téma. Ennek a dolognak is két uh, vetülete van. Az egyik egy kifejezetten szakmai jellegű válasz, tehát egy gazdasági jellegű válasz. Ez némiképp szűk, látókörű válasz. Ha megnézzük Ukrajna és az euró övezet összekapcsoltságát gazdasági pénzügyi szinten, hát ez nem túl szoros. Az euró övezetbe az ukrajnai exportnak kevesebb, mint 1%-a érkezik. Nagyon kevés nagyon kevés eurós, euróvezetben található vállalatnak van meg az ukrajnai partnere. Tehát ilyen szempontból, a szűk látókörű szempontból elég csekély lesz, csekély az események hatása az euróvezetre, gazdasági szempontból. Ha folyt, hogyha megnézzük, hogy a feltörekvő gazdaságokra milyen hatással van, van a monetáris politika alakulása, akkor azt láthatjuk, hogy nem túl nagy hatása. De nézzük a geopolitikai dimenziót. Hát ez teljesen eltér attól, amit, az, amit a feltörekvő piacok vagy monetáris ö, politikai döntésekben láthattuk. Tehát geopolitikai szempontból elképzelhető, hogy az események túlmutatnak majd azon statisztikai adatokon, amit az imént mondtam. Tehát lehet, hogy ennél nagyobb hordaérű változások lesznek majd, úgyhogy figyeljünk, figyeljük az ukrajnai eseményekre, és itt nem csak monetáris politikai döntésekről van szó, hanem, mint említettem, a gazdaságra más kérdések is hatása lehetnek. Nézzük az átláthatóság és a jegyzőkönyv kérdését. Az igazgató tanácsunk a kormányzó tanácsnak egy programmal, programot javasolt, a jegyzőkönyvekről is szó volt, az esz, első eszmecsere megtörtént, lesznek még eszmecserék. Többször is elmondtam, hogy bajdalú dolog ez. Hiszen sokféle dolgot kell megbeszélnünk, áthallhatónak kell lenni, informatívnak, de védeni kell a, az elnökség tagjainak függetlenségét is, de azt garantálni tudom, hogy öt évnél hamarabb lezárjuk ezt a vitát, és addigra már biztos meg nyilvánosságra kerülhetnek a, a jegyzőkönyvek. A harmadik téma. Erről sokat szoktunk beszélni. A bankunióval kapcsolatos intézet, intézkedések mélyítik el Európa megosztottságát. Hát nézzük. Ezek természetes lépések egy monetáris unió életében, hogy életképes legyen. A monetáris unió bátor lépés volt annak idején, de még mindig nem teljesedett ez ki. Tehát még komoly intézkedéseket kell meghozni, amíg elmondhatjuk, hogy stabil a monetáris unió. Az egyik ilyen lépés a bankunió, de lesznek még egyéb lépések is, vagy intézkedések is. Mi van azokkal, akik nem az euró övezetben vannak? A bankunió, mint olyan, eddig legalábbis egy nyílt konstrukciónak bizonyult, tehát bárki, aki Bármelyik tagállam, amelyik szeretne be belépni, megteheti. Egyébként folyik az eszmecsere. Az SSM és a nem euróvezetben található országok felügyeleti rendszerek között. Tehát egyáltalán nem ki taszító jellegű ez a rendszer. Köszönöm. Köszönöm. Próbáljuk a kérdések számát csökkenteni, mert bajban leszünk. Az ECR részéről Gölt Epping kollégának adok szót. Köszönöm elnök asszony. Dági úr, 2012-ben ön úgy fogalmazott, hogy mindent ö, megtesz annak érdekében, hogy a monetáris világ James Bondja legyen. Végül is önnek joga van pénzt nyomtatni, és ezzel ideiglenesen meg is nyugtatta a pénzügyi piacokat, de a német alkotmánybíróság nem véletlenül perelte be önöket, hiszen joggal gondolja, hogy legalábbis a német joggal nem összeegyeztethető a pénznyomtatás, és a német nemzeti jog alapján, amit önök csinálnak, az illegális. A luxemburgi bírósághoz is fordultunk, fordult ö, ö, a német Bundestag Gauweiler úrral az élen, és Ferber úrral, és Karlsruhebe mentek, hogy a Bundesbank részvételét ebben a folyamatban megkérdőjelezzék. Mennyire van önnek valóban joga pénzt nyomtatni, és hol áll ez az ügy, a Német Alkotmánybírósággal. Nem lehet-e, hogy ön egy kicsit meghaladta a kompetenciáit azzal, amikor erre vetemedett? Ez az ön pártja, Fanger úr, nem az enyém. Véleményünk szerint az IMT igenis a kompetenciánkba tartozik, teljesen jogszerű, amit csináltunk és az Európai Bíróság a mérvadó a tekintetben, hogy a központi bank helyesen jár -e el, hogy a Bundesbank mit csinál, annak a motivációjáról kérdezze meg a Bundesbankot. A Karlsruhei meghallgatáson ö, I think the answer is it's carrying the gun, not... és kiderült, hogy a kockázatot mindenkinek viselnie kell. Jó, most a zöldek részéről Gígolt úrnak adok szót. Elnök úr, kérdésem az inflációs várakozásokat illeti. Emlékszem arra, hogy ön és az elődje is nagyon büszkén mondták, hogy a sok váltakozás közepette hosszú távon az euró inflációja alacsony marad 2% környékén, illetve alatt. A piaci fluktuáció 10 év tükrében 1,5-1,7 között maradt valóban. A 2%-ot nem közelítette meg az euró inflációja az ön véleménye szerint az inflációs szélkültézések tekintetében, a monetáris politika tekintetében ez mennyire jó, illetve mi a következménye annak, és le, ami történik, és továbbra is ugyanilyen büszke lehet, mint eddig volt, vagy esetleg van beismerni valója. Ami a büszkeséget illeti, azt hiszem, a közös fellépésekre egyedül nekünk nem illene büszkének lennünk, hiszen sok millió állampolgár erőfeszítése az, ami még jelenleg is történik. Ha visszatekintünk, akkor mondjuk úgy, hogy elégedettséggel nyugtázhatjuk, hogy az utóbbi 10-15 évben az LKB a saját fő feladatának megfelelt, tehát a világ központi bankjai között mi elmondhatjuk, hogy a inflációt keretek között tartottuk, tehát kicsit módosítanám a megfogalmazást. Ami az inflációs várakozásokat illeti, közép és hosszú távon inflációs várakozásaink a jövőben is 2% környékiek. Ez mit jelent? De, de, mit jelent ez? Jelenleg jóval kisebb az infláció, mint a 2%-os küszöb, de mi hosszú távon beszélünk. Minél hosszabb ideig marad a jelenlegi szintjén az infláció, annál nagyobb a kockázat, hogy nem tér vissza a 2%-hoz belátható időn belül. Tehát előfordulhat, hogy a 2%-os célkitűzéstől elmarad az infláció. Ezt nem akarjuk. Még arra is van persze példa, hogy hosszú idő után is visszatér az infláció a 2%-hoz alacsony lét ellenére. Mi az, ami visszaviheti, vissza kéne, hogy vigye az inflációt a 2%-ok. környékére. Ha ezt elemezzük, akkor azt kell megnéznünk, hogy a nagyon alacsony inflációnak mi a fő oka. a viszonylag alacsony energia és élelmiszer árak, most összevetjük a helyzetünket az USA-éval, ott sem magasabb sokkal az infláció, noha a gazdaság helyreállása gyorsabb, mint nálunk. A reál inflációt, ha megnézzük a 90-es évek ázsiai válsága, illetve a Lehman válság után, nagyjából ugyanazokat az értékeket látjuk, mint akkor, tehát nem precedens nélküli a jelenlegi helyzet. De van itt más figyelembe vendő szempont is. Ha az energiakomponest kivesszük és csak a maginflációt nézzük, akkor a maginfláció fő része az utóbbi időszakban annak volt köszönhető, hogy a négy program célország elkezdte és végrehajtja a reformprogramját. Nem száz százalékig, de nagy részt a maginfláció alacsony okán rész, mm, volumenének ez az oka. És ez a relatív ár kizgazítás, ha már megtörtént, akkor az infláció újra feljebb mehet de ez egy nagyon bonyolult kérdés. A történetnek még sok egyéb más komponense van, nem csak a kínálati, hanem a keresleti oldal is. A munkanélküliség magas szintje a keresleti oldalt visszafogja, és így ez is hozzájárul az infláció alacsony szintjéhez. Az exportágazatból a hazai ágazatba való visszavitele ezen arányoknak ugyancsak változtathat a helyzetem. Hogy mit mondtam, és elődön mit mondott az inflációról korábban, e tekintetben pedig a relatív ár kiigazítást kell megfigyelni. Ezek leginkább a nemzet nemzetközi versenynek kitett, vagyis exportágazatokat érintik. A gazdaság többi részének is azonban igazodnia kell, mert egyébként az fordulna elő, hogy ugyan alacsony az infláció, de nagyon magasak a bérek ezekben az exportágazatokban, és minél nagyobb ez a különbség, annál nehezebb lesz a gazdaság egészét visszaállítani egy fenntartható pályára. Ezért ragaszkodtunk mi a strukturális reformokhoz, mert a strukturális reformoknak ezekben a nem export ágazatokban fontos a működése és hatása. Köszönjük szépen! Megpróbálok zsonglőrködni most, hogyan nyomorítunk be még sok felszólalót kevés időbe. A GUE frakció kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy eljött. És olyan kérdésem lenne, amelyet még a többi kollega nem vetett fel, és amely a likviditás kérdését illeti. Ismerjük ezt a problémát, nem csak a, a kamat csökkentéssel lehet ezt megoldani, ez nem, ezzel, ezzel nem lehet megoldani a likviditási problémát. Ebben a kérdésben felmerültek bizonyos gondolatok, ötletek az LKB részéről. Milyen feltételek mellett valósul ez meg? A bankok feltőkését, feltőkésítése, milyen feltételek teszik lehetővé ennek a megvalósítását. Önök terveznek-e ilyen intézkedést? Én csak azt sajnálom, hogy a ö, válság kirobbanása után hat évvel kerül sor ilyen típusú intézkedések bevezetésére vagy felvetésére, és de persze jobb késő, mint soha. És hogyha ez így van, akkor milyen keretben valósul meg ez a feltételhez kötés? A KKV-kre vonatkozik ez majd, és lehetővé teszi -e majd a, a visszaesés, gazdasági visszaesés elleni harcot. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, hogy meg kell találnunk a módját annak, hogy a monetáris politikánkban és a kamatpolitikában hozott döntéseink a valós gazdasági igényeket tükrözzék. 2012 óta, amikor is James Bond azt mondta, mondott, amit mondott, e, elég sok minden változott, ami a finanszírozást illeti, a bank fragmentációnak vége. Hogyha megnézzük a helyzetet, e, ugyanaz a helyzet, mint 2007-ben, ami a depozit e, forrásokból való finanszírozást illeti, ez ezzel kapcsolatos fragmentációnak vége. Ami a e, hitelnyújtást illeti, itt sokkal kisebb a fragmentáció, valamilyen szintű előrelépést látunk. Látjuk, hogy a hitel áramlás még mindig alacsony, de azért már javult, és a bankok közötti hitelnyújtás is javult, élénkült. A kulcsfontosságú pont az az, hogy az, hogy ahhoz, hogy a hitelezés fellendüljön, a kínálati oldalon nagyon fontos az, hogy a bank ügyletek kockázatosságának a vagy kockázat, kockázatosnak tekintettsége ez megszűnjön. Most már sokkal kockázatosabb a hitelezés, mint komá, komolyan, korábban volt, legalábbis ez a, így látják az emberek. A KKV-k kívánnak hitelt felvenni akkor, hogyha vannak ugye ha vannak ügyfeleik, ha van vásárlójuk, ha van felvevő piacuk. Az Európai Bizottság 8-9 hónappal ezelőtt készített egy tanulmányt, a KKV-kat arra kérték, hogy értékeljék, hogy mi az a legnagyobb nehézség, amely az üzleti élete, életük, életben felmerül. Az első az az volt, hogy nincsenek nincs kereslet, a második pedig az, hogy nincs hitel. Tehát a második legnagyobb probléma az az, hogy nincs, nem kapnak hitelt. A legnagyobb probléma az az, az hogy nincs kereslet, nem tudják eladni a termékeiket. Úgyhogy ez, a, ez azonban sokat javult a helyzet. Most már jobb jeleket látunk, a felmérések jobb jeleket mutatnak, illetve az adatok is javulást mutatnak. Kis javulást, de azért mégiscsak javulást. Ön említette azt, hogy, hogy az LKB e ahhoz kösse a hiteleit, a bankoknak nyújtott hiteleit, hogy a bankok nyújtsanak maguk részéről hitelt a valós gazdaságban. Hát ez egy, vagy reál gazdaságban, ez egy olyan mm, intézkedés, vagy eszköz, amely, amely létezik, a szerszámos ládánkban benne van, és bizony gondolkodunk ezen az arzenálunk részét képezi. Következik Szent Bajte kollega. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, drági úr. Én egy olyan témát szeretnék említeni, amelyet az előttem szólók is említettek már. Ön, ahogy mondta, az LKB legfontosabb célja az ástabilitás megtartása, fenntartása. Ezzel sikerült, egyesek szerint túl jól sikerült. Én ugye finn vagyok, és Svédországhoz, ha Svédországhoz hasonlítom a helyzetünket, akkor nagyon különleges helyzetünk van. A finn versenyképesség szenved a az erős eurótól, például Svédországhoz összehas, Svédországgal összehasonlítva. Azonban az egész eurózóna versenyképessége a lényeg. Sokan panaszkodnak arra, hogy az euró túl erős. Én a kollégáim aggodalmát osztom. Kérdezem, hogy milyen akadálya van a gyengébb eurónak? Miért nem lehet kicsit aktívban, aktívban, aktívabban a kétszázalékos inflációs rátához közeledni? Válasz, köszönöm. A valuta árfolyam az nem a mi ez nem, nem az a célkitűzésünk, ennek a fenntartása stabilitásának fenntartása. A ö, célkitűzésünk a az árstabilitás fenntartása. Azonban a valuta árfolyam nagyon fontos az árstabilitás fenntartása szempontjából, ugyanis amikor árstabilitásról beszélünk, akkor mind a két irányban gondolkodunk. Akár merre is térünk el a két százaléktól, akkor is, amikor alatta vagyunk, az is problémát jelent az árstabilitás elérésében. Fontos tehát ez az árstabilitás és a növekedés szempontjából. Úgyhogy ez nagyon fontos részét képezi az értékelésünknek, amikor a monetáris politikai döntéshozásra sor kerül. Köszönöm. Yes, uh, I will continue thank you. Folytatnám uh, finnül. Vannak-e azonban akadálya, van-e azonban akadálya annak, hogy aktívan igyekezzünk ezt a két százalék inflációs rátát elérni gyorsabban, mint középtávú célkitűzés? A monetáris politikánk nagyon is nagyon is kedvező a az elmúlt két és fél évben nagyon fontos monetáris politikai döntéseket hoztunk, és mind, mind egy irányba hatott, hogy a monetáris politikánk az, a gazdasági fejlődést támogassa. Az infláció most éppen 2% alatt van, elmondtam, hogy miért van ez így és azt is elmondtam, hogy miért gondoljuk azt, hogy középtávon ez majd köz, jobban közeledni fog közeledni fog az elvárásokhoz, amely elvárások a 2% körül köröznek. Pablo Zalba. Néppárt részéről Pablo Zalba. president. Köszönöm szépen, drága elnök úr hogyha 3% lenne az infláció, nagy lenne a gazdasági nomelkedés, és folyna a hitel, akkor nyilván megtapsolnánk önt. De sajnos éppen ellenkező a helyzet, nem nagyon van növekedés, 2%-kal gyengül a hitel, és a becslések szerint 2018-ig 1,5% marad az infláció. Három kérdésem lenne. Ön szerint a ö, valuta alapnak ez a becslés, ez a másfél százalékos inflációs becslés, ez megbízható? Második kérdése. Milyen nem pozitív elemektől kéne megszabadulni ahhoz, hogy hogy a valuta alap vezetősége úgy gondolja, hogy föl kell lépnie? Harmadik kérdés. Milyen negatív vagy nem pozitív gazdasági elemnek kéne megvalósulni az előbb említett három szempont mellett ahhoz, hogy nem konvencionális döntéseket hozzanak az igazgató tanácsban, hogy megfeleljenek az EKB feltételeinek. Aztán a különböző, a különböző kötvényvásárlások feltételeinek meghatározása mellett mi más lehetne még tenni? Köszönöm. Köszönöm, sajnos kérdései pont azokat a témákat illeti, amelyekről nem beszélhetek a pudra időszakban, de azonban elmondhatom, hogy azok az intézkedések, amelyeket említett, azok szerepelnek a, katalóg, a katalógusunkban, és szeretnénk ezeket az intézkedéseket mind-mind végig gondolni. Nem arról van szó, hogy ezek az intézkedések egymást helyettesíthetnék, ezek, ezen intézkedéseknek az alkalmazása specifikus helyzetekre van kitalálva, de ennél tovább nem mehetek, mert ez a csütörtöki monetáris ülésünk elé, elébe vágna és mi van az inflációs előrejelzéssel, ugye 1,5% a becsült érték 2018-ig, ez megfelelő? The, um, ECB... Az LKB uh, ki fogja adni a monetáris politikai ülésünk, szerdai monetáris politikai ülésünk után a perspektívákat, illetve csütörtökön, és Először kerül, először kerül arra sor, hogy 2016-ig vonat, 2016-ig terjedő időszakra vonatkozó perspektívákat teszünk közzé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lehet, hogy, lehet, hogy ön nem beszélhet erről a kérdésről, de mind, nem vonatkozik ez a tilalom, úgyhogy, úgyhogy továbbra is folytatjuk a kérdéseket. Az alacsony inflációs arány ez nagyon sokakat izgat. Néppárt, Márkusz Ferbe. Köszönöm szépen, én németül szeretnék beszélni, elnök úr. Vagy inkább bajorul? Mint múlt szombaton, a futballmeccsen. Nos, elnök úr, Eppin úr által elmondott mondottakkal ellentétben én úgy látom, eh, hogy jó, jó a helyzet. Az államkötvények kamatai dél eh, Európában arra a szintre csökkentek, mint amilyenek a válság előtt voltak, eh, és az Európai Központi Bank mennyiben gondolja azt, hogy a mérlegét bővítse, szélesítse a vagy szeretnének-e újabb papírokat vásárolni, vagy ezeket inkább eladni, leépíteni. Ez, vagy ezek benne maradnak-e az LKV könyveiben. A második kérdés, ami a bank felügyeletet illeti, ugye stressztesztet készítik elő intenzív módon, és én azt hallottam, hogy bizonyos bankok egyes, egyes bankokat a mérlegei alapján, más bankokat pedig a mérleg perspektívái alapján értékelik. Most hogy tudunk hogy tudunk megfelelő összehasonlítást elérni, hogyha egyes bankokat a lezárt mérlegek alapján, más bankokat pedig a jövőre vonatkozó perspektívák alapján értékelünk. Köszönöm szépen! Mi a másik kérdését illeti, minden bankot egyformán vizsgálunk. Megvizsgáljuk tehát az eszközállomány minőségét, és ez egy pillanatfelvétel. Pillanatfelvétele a bankok mérlegének, mérlegeinek. Minden bankot egyformán vizsgálunk, nem perspektívákra, hanem lezárt mérlegekre koncentrálva. Ahogy ezt mondtam, Ez csak akkor hasznos, ez a minőségi felülvizsgálat, hogyha ez átlátható és szigorú. Ugyanis mindennek a célja az, hogy hiteles sen vizsgáljuk a mérlegeket az eurozónában, hogy a magánágazat megfelelő információk birtokában tudjon biztonságosan beruházni. A beruházások, beruházásoknak a legnagyobb ellensége az információ hiány, ezért fontos ez az eszközállomány vizsgálat. De ez csak akkor hatékony, hogyha átlátható, és csak akkor, hogyha következetes, és minden bankban egyforma feltételeket alkalmazunk az eurozónában. Amikor azt mondom, hogy minden bank, ez természetesen minden bank, amely az LKB közvetlen felügyelet alá tartozik. De a kis bankokra is ugyanaz a felülvizsgálati rendszer vonatkozik. A nagy és a kis bankok közötti felügyeleti különbség az, hogy más az intenzitás, amelyel a Nemzeti Kompetencia Hatóság részt vesz a felülvizsgálatban az a nemzeti hatóságok segítségével és független felek, illetve a közös felügyeleti csapatok segítségével valósul ez meg. Ezen csapatokban a különböző tagállami jogrend alá tartozó szakértők vesznek majd részt. Ami a kisebb bankokat illeti, itt a nemzeti hatóságok részvétele intenzívebb lesz, de az LKB, a, tehát a felügyeleti tanácsnak a mm, mm, magja, továbbra is jogosultsággal rendelkezik, hogy bármilyen kérdést feltegyen, információt kérjen, adatot kérjen, és részt vegyen közvetlenül a felülvizsgálatban, de minden bankra ugyanazok a feltételek vonatkoznak emellett. Az első kérdését kérem ismételje meg, nem értettem. Röviden. Az LKB hajlandó-e megválni bizonyos kötvényeitől, és így a mérlegi főszegét csökkenteni, miután a dél-európai államokban a kamatszintek csökkentek, a válság előtti idő, ö, szinthez közeledtek. Két dolog van. Az egyik az azok a kötvények, amelyek a a kötvénypiaci programnak köszönhetően kerültek felvásárlásra. Ez, ha jól emlékszem, 2010-ben volt. A cél az volt, hogy megtartsuk ezeket a kötvényeket a lejártokig. Idő közben ezek, ezek ugye részben lejártak, tehát egyesek lejártak, tehát ezért a program saját magát építi le, hiszen a lejárt kötvények ugye lejártak, és ezek helyett nem vásárolunk újat. A másik az OMT-n keresztül vásárolt kötvények, ezek azonban ezeket megvesszük és eladjuk, nem tartjuk meg, úgyhogy itt nem, nem marad fent kötelezettségvállalás. Köszönöm. Akkor most Liam Hancock következik az eszent, szocialisták részéről. Köszönöm szépen, Sharon. Elnök úr. A kérdésem a trojkára vonatkozik. Ön világosan, ön világosan körvonalazta az LKB eh, elmúlt öt évben hozott intézkedéseit. Az OMT-ről eh, hozott döntés után világossá vált, hogy ezeknek a lényeges spekulatív, spekulatív tranzakciók ellen hatni, mi az államadóságokat illeti. Úgy gondolja el, hogy az OMT programot a hamarabb kell, hogyha hamarabb vezették volna be, akkor a spillover-t meg lehetett volna has, öm, akadályozni, tehát hogy Portugáliára is átterjedjen ez a negatív hatás. Másodszor ön azt mondta, hogy a helyzet keserűbb, mint 2000, illetve jobb, mint 2009-ben volt, de a makrogazdasági mutatók nem ezt mutatják. ...120 százaléknál van, a négy országnál ez az érték, ez nem igaz, az eladósodási ráta, és ez nem igazán fenntartható. Úgyhogy adósság átütemezést kér például Christine Lagarde, Hogyha, hogyha sor, sorra, sor kerül ilyen döntések meghozatalára, tehát az át, elenged, adósság elengedése vagy átstruktúrálásra, akkor, akkor az LKB veszíte ezen. Tudjuk, hogy 34 milliárd eurónyi görög adósságon ül az LKB, és ezek a vesztességek elkerülhetők, elkerülhető az, hogy ez a veszteség a görög állampolgárokat és bankokat érje. Most nincsen inflációs nyomás. Mi az ön véleménye erről? Thank you. Köszönöm. Az első kérdés Ura. A válaszom általánosságban az az, hogy persze lehetett volna jobb, jobb döntést is lehetett volna hozni, vagy jobban is lehetett volna cselekedni, de ez általában így van, utólag mindig okosabb az ember. Amikor feltesszük a kérdést, hogy melyek azok a feltételek, amelyek lehetővé tették, hogy újra hitelesek, hiteles legyen az európai pénzügyi piac, illetve az euró hiteles legyen, hogy bízzanak az euróban, akkor három dologra kell koncentrálnunk. Az első az az, az a válasz, amelyet a számos ország, főleg a stressz lévő országok hoztak, adtak annak érdekében, hogy javuljon a gazdasági helyzet. 2012 július előtt sor került a legtöbb ilyen döntésre, de aztán ez folytatódott ezután a dátum után is. Ez az egyik tény, a másik pedig az Európai Tanács, amelyre 2012. júniusában került sor, és ez indította be a bankuniót. A harmadik pedig az OMT, a közvetlen monetáris tranzakciók programjának a beindítása. Ez a három e, lépés vezette be ezt a nagyon hatékony programot, amelynek lényege az euróba vetett bizalom visszaállítása. A második dolog, a helyzet jobb, igen, nem jó, de jobb, mint volt. de még messze van a jótól. 12%-os munkanélküliség mellett nem beszélhetünk jó helyzetről. Vannak itt bizonyos pozitív jelek, úgy tűnik, hogy egy pár hónapon belül stabilizálódott a helyzet, a munkanélküliségi helyzet, vagy csökkent. Portugália kiváló példa erre. 2%-kal csökkent a munkanélküliség. Aztán a a foglalkoztatási aránynak a csökkenése is megállt. A kérdés az az, hogy a miért növekedett a munkanélküliség olyan nagy mértékben egyes országban, országokban, és másút meg nem. Az a gyanunk, hogy nagyon magas szintű strukturális munkanélküliségről van szó, a 12%-on belül, annak érdekében tehát, hogy a munkanélküliség jelentősen csökkenjen. Nem csak arra van szükség, hogy a gazdaság újra fellendüljön, hanem, hanem komoly strukturális reformokra lesz szükség számos eurozóna beli tagállamban. Végül, hogy az LKB-nek nyakán maradnak-e veszteségek, vagy nem, Hát az, az adósság elengedésről még nem kellene spekulálni, de mi nem, az, a lényeg az az, hogy az 123-as cikk megtiltja a monetáris finanszírozást számunkra, úgyhogy nem igazán, de egyébként amúgy is túl korai erről spekulálni. Főleg, ami Görögországot illeti, inkább a program teljes implementációjára kellene koncentrálni. I think we've asked before. Köszönöm. Korábban megkérdeztük már, hogy a véletlenszerű és a szándékos monetáris finanszírozás között van-e különbség, azt hiszem erről beszélt Liam. Most G. Mitchell következik a néppárt nevébe. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, drági elnök úr. Két kérdést szeretnék föltenni Drági úrnak. Az egyik a bank hitel és a KKV-kről szóló felmérés. Említette, hogy ezt felhasználták az értékelés során. Jó lenne, hogyha az uniós intézmények együttműködnének, hogy ezen, erről az automata vezérlésről a bankok lekerüljön, lekerüljenek. A pénzügyi intézmények, vagy a pénzintézmények ö, ilyen automata vezérlésen, ö, vezérléssel működnek, nem is tudják ők pontosan, hogy miért. Már szerintem nem is léteznek hagyományos banki vezetők. Elmegy két körülbelül azonos személy a bankba, kb. ugyanannyi a jövedelmük, kb. ugyanannyi a, ugyanannyi a bevételük, lehet, hogy a, az egyiknek simán megadják a hitelét, a másiknak meg nem. Jó lenne, hogyha azt az egészet le tudnánk csupaszítani, hogyha, egy ért, hogyha egyetemű modellek lennének. Nyilván vannak normák, szabványok. Második kérdés. Elődjét kérdeztem az eszköz inflációról, saját hazámról kérdeztem főleg. Látom, hogy Dublinban nem is ismételten inflálódnak az ingatlanárak. Megvannak az eszközeik arra, hogy ezt megoldjuk? Ismételten ugyanabba, ugyanazzal a problémával kell majd szembenéznünk? Köszönöm. Először a második kérdésre válaszolnék. Az ingatlan árak emelkedését tapasztalhatjuk az eurozóna néhány részében, övezetében. Nagyon odafigyelünk erre a jelenségre, de a mostani helyzet nem ugyanolyan, mint az elmúlt alkalommal. A legnagyobb különbség az, hogy, hogy a hitel áramlás egyáltalán nem úgy működik, mint akkor. Korábban hatalmas ingatlanár emelkedést tapasztaltunk, és akkor, meg, akkor megvoltak a ö, szükséges hitelek. Most még nem beszélhetünk ingatlan buborékról, de odafigyelünk a dologra. Miért is van ez így? Hogyan lehet erre reagálni? Nem a monetáris politikát kell megváltoztatni, mert a teljes euróvezetben az árstabilitást próbálja megelérni a monetáris politika. A válasz erre az lenne, hogy a helyi ingatlan buborékokat tudjuk kezelni. Ez helyi eszközök kellenek, tehát makroprudenciális eszközök. Ezért, a, ezért annyira fontos a makroprudenciális eszközök festése hiszen szerves része ez az euróvezetben a pénzügyi stabilitás megtartásának. A monetáris politikát ez megfékezi attól, hogy olyan célokra is odafigyeljön, amelyek nem esnek a hatájában, amelyek nem, amelyekre nem kell, hogy vonatkozzon. Második kérdés a bankárok viselkedése. Teljesen igaza van. A hitelhez való hozzájutás, ahogy ezt szokták mondani a benfentesek, olyan ez egy automatikus folyamat lett, tehát a robotpilóta működik, az emberek nem a józan eszük alapján hoznak, nem a józan eszük alapján hoznak döntést, ahogy egy jó, igazi bankár tette volna, hanem automatikusan. És ennek megvan bizony az ára a bank szektor számára. Ez, ez azt jelenti, hogy, hogy sokkal kevésbé testre szabott a ö, hitel elemzés, sokkal inkább folyamat jellegű ez, ennek, mind az, ennek lehet olyan eredménye, hogy pontosan az ellenkező válasz születik, tehát azoknak adnak hitelt, akiknek nem kéne, és fordítva. Ez nem túl jó. Nyilván a kockázatot is figyelembe kell venni. E, ezen banki viselkedésnek számos oka van, de a legtöbb bankár érti már hogy ez miért van így. A 2000-es év ezred első éveiben, 2010-ig nagyot változott a banki viselkedés. Elkezdtek másként gondolkodni, vagy újra gondolták a, újra gondolták a folyamatokat. Ugye ez egy és, és a mostani viselkedést is indokolja a részben az, hogy hogyan viselkedtek a bankok a válság előtt. Szeretnék elérni a bankárok is azt, hogy ne a folyamatok vezessék a hitel odaítélését. Egyébként vannak olyan tagállamok, ahol a folyamat természeténél fogva folyamat alapú, például ilyen az ingatlan ilyen például az ingatlanokra vonatkozó jelzálog kölcsön, ez mindenhol így van, de a KKV-k, vagy az IBAR által ö, igényelt hiteleket nem lehet ugyanígy kezelni. Köszönöm. Mhm. Ilyen érdekes kérdéseket már nem lehet kéne föltenni. Következő. Leonardo Domenici úr. Jaj, nem láttalak, Leonardo. Tisztelt elnök úr! Ez az utolsó fellépése itt nálunk a parlamenti ciklus alatt. Egyáltalán jellegű kérdésem lenne. Szerintem az EKB egy kicsit túllébett feladatköré, nem provokálni akarom. Nem szekte meg a szerződést, nem hiszem, hogy olyan James Bond. Én azt gondolom, hogy az EKB mások munkáját is elvégezte talán az egyetlen olyan intézmény ma, amely az eurozóna integritását védte minden fronton, és ezért kiállt az EU érdekei mellett, pedig meg volt a szétesés veszély. Sokszor elmondták azt is, hogy az EKB fellépési technikájának azért megvannak a korlátai. Kérdésem azt, hogy ezen, ezen választási kampányban milyen öm, ígéreteket szeretne, vagy milyen üzenetet venne szívesen egy európai polgár, itt nem, nem, kormány, nem választási kampány beszédről beszélek, hanem hogyan lehet lendületet adni az európai politikai uniónak, amiről az imént beszéltem. Nem egyszerű a kérdés, én csak egy szerencsétlen központi bankár vagyok, és bürokrata. Saját kis szűk látókörű világomból próbálok megválaszolni a kérdést. Az EU-nak és az euróvezetnek vissza kell térnie bizonyos kérdésekre, Jó lenne, hogyha a munkahelyteremtés, a jólét, a növekedés szigete lenne az EU, olyan helynek kéne lenni a világban, ahol jó élni. Ahol az ifjúságnak vannak reményei. Nem tudom, milyen általános politikai változásnak kell véghez mennie, hogy ez meg történjen, nyilván nem nekem kell erről beszélnem, de vannak olyan területek, például a strukturális reformok kérdése, stabilitás a politikai rendszerekben, vagy a növekedés általános igénye, és ne az adósságból finanszírozunk ezt a növekedést, mert hogyha van valami, amit megtanulhat, megtanult a az EU övezet, és az EU az az, hogy a, az adósság újabb és újabb létrehozása nem generál növekedést, előbb-utóbb óhatatlanul bekövetkezik a recesszió, és az elmúlt években láthattuk, hogy ez milyen fájdalmas. Nem csak a közvetlen hatása nagyon fájdalmas, hanem a remények tönkretétele is nagyon fájdalmas a fiataloknak főként. Tehát az üzenet, az újjáépítés üzenete, az EU-t tehát ismét a növekedés, a teremtés, a szabadság, a remények földjévé kell tenni. Köszönöm. Köszönjük. Astrid? Astrid Lulin következik a néppártól? Köszönöm szépen, elnök asszony, és elnézést kérek, hogy késve érkeztem. Nagyon fontos ülésem volt Luxemburgban. Három apró kérdésem lenne Drági úrhoz. Amikor európai politikát tanultam az egyetemen, akkor mindig azt mondták, hogy az alacsony infláció jó dolog. Igaz, hogy ennek már 60 éve, és és azóta... Mais, euh, moi, je dois quand même vous dire... Euh, euh, és most én tulajdonképpen örülök annak, hogy hazámban az infláció mindig is alacsony volt, 2% alatti, mert ez az indexáció csúcsa kapcsán a versenyképességünknek jót tesz, és 2000 14-ben 2,5 százalék lesz állítólag az áremelkedés, illetve a béremelkedés is, állítólag a, a kicsés bérektől egészen a nagy bérekig, az állami igazgatásban és máshol is, tehát általános béremelés várható. A központi banknak ez nyilván fölösleges mondani. Trisé úr annak idején mindig azt mondta nekünk, hogy az indexációt azonban el kell törölni, és érdekelne, hogy most ön szerint ez jó dolog, vagy sem. És a deflációban mi a rossz? Tehát a két dolgot összevetve mi a jobb? Második kérdésem. A kínai valuta pén ára jelentősen nőtt a dollárhoz és az euróhoz viszonyítva is, több mint 5%-kal, ugyanakkor az utóbbi napokban csökkent ez az arány. Mit gondol ön arról, hogy ez esetleg egy tudatos állami valuta árfolyam manipuláció, vagy más oka van. És a pénzügyi tranzakciós adó tekintetében ugye felmerült, hogy a bizottság vonja vissza ezt a javaslatát, sokan támadják, a megerősített együttműködésben Európa pénzügyi piacainak állítólag ez nem tenne jót. A londoniak ugye főleg azok, akik azt mondják, hogy ez a növekedést, az európai növekedést gátolná. Önnek mi a véleménye erről? Azt hiszem, valahol meg kell húznunk a vonalat. Kérem, drági urat, hogy próbáljon két percben válaszolni erre a három kérdésre. Az első kérdésre. On this question, when we say, uh... Amikor azt mondjuk, hogy a gazdaság helyreállásának mik a mozgató rugói, korábban a, a helyreállást általában az export segítette, most uh, a belső kereslet is uh, egyre inkább fontos. Aztán nyilván a megfelelő monetáris politika és a bizalom helyreállása is fontos tényezők, de egyetértek önnel abban, hogy a vásárló erő, a bérek és a nyugdíjak növekvő vásárló ereje is ö, ö, keresletet generál, jelent. Ugye Európában sok a nyugdíjas, ö, és a nyugdíjak vásárló ereje nagyon fontos tényező, és ha alacsony az infláció, akkor megmarad a vásárló erő, és relatíve az élelmiszer és energia árak alacsonysága korábban ehhez külön hozzájárult. Ennek ugyanakkor ellenében hat a magas munkanélküliségi arány, és a reál jövedelme a lakosság fiatal rétegeinek, illetve a munkanélkülieknek különösen ugye alacsony a vásárló ereje, ez nem támogatja a gazdasági helyreállást. A második kérdésre nem biztos, hogy tudok válaszolni, hogy miért ment föl most ez a valuta aránya, kínai valuta, és miért csökkent újra a kínai valuta értéke. A, a kínai valuta belső struktúrája nagyon bonyolult, tehát erre nem tudom a választ. Ami a harmadik kérdést illeti az FTT-t, a központi bank nem kíván állást foglalni, foglalni mert úgy gondoljuk, hogy ez százszázalékban a kormányok kompetenciája, hogy erről politikai döntést hozzanak. Az FTT-nek vannak olyan aspektusai, amelyek esetleg a monetáris politikának ellenében hatnának. Ezért a bizottsággal már most azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne enyhíteni ezeket a hatásokat. Köszönöm szépen. Most az S és D frakcióból S Köszönöm szépen. Megköszönöm elnök úr, hogy az évek során olyan jó volt közöttünk az együttműködés, nagyon komoly kezdeményezéseket tett, és elérte, hogy Európa ma sokkal jobb helyzetben van, mint lehetne. De említette azt is, hogy, az, hogy a polgárok úgy, tekinten, úgy kell, hogy tekintsenek Európára, mint egy olyan helyre, ahol a gazdasági növekedés és a teremtés lehetséges. Hát ettől még elég messze vagyunk. A, a monetáris politikának azért még vannak kihasználatlan lehetőségei. Két kérdést tennék fel. Monetáris politikával kapcsolatban ön szerint kell valamit azért tenni, hogy a kkv helyzetét javítsuk? Második kérdésem. A monetáris politikának az EU célkitűzéseihez is hozzá kell járulni. A Federal Reserve elnöke a Maximum Sustainable Employmentről beszélt. A monetáris politika vajon mit gondol erről? Az EU monetáris politikájával összeegyezhető-e a maximális fenntartható munkanélküliség ráta? Thank you. Thank you. Köszönöm szépen! A monetáris politikában történt döntéshozatalokról most tényleg nem beszélhetek, de a kérdés másik részére szívesen válaszolok. A monetáris politika sokat tett az elmúlt két és fél évben. de még mindig nagyon belátó, mások munkáját nem végezheti el a kormányok feladatát például nem veheti át. A válságkezelés legsúlyosabb fázisán már túllendültünk. A kormányok számára érdemes lenne újra gondolni azt, hogy a költségvetési konszolidációt hogy hajtsák végre. Ez nem azt jelenti, hogy az eddig elért eredményeket sútba kell dobni, hiszen ez nagyon sok fájdalommal és erőfeszítéssel járt, és energiával járt. Arra gondolok inkább, hogy az EKB növekedés barát konszolidációs erőfeszítéseit hogyan tudják elérni. Adócsökkentés, a kifizetések illetve a, illetve a kiadások csökkentése, beruházás, infrastruktúrába, stb. stb. Ne felejtjük el, hogy ilyen hogy az, az ilyen típusú beruházások aránya az elmúlt tíz évben nem volt ilyen alacsony egyik európai tagállamban sem. Tehát az infrastruktúrát javítani kell, sok helyen a szolgáltatásoknál, más tagállamban, más ágazatoknál szorul, szorul ez fejlesztésre. De a gazdaság növekedéshez még kapcsolódik a strukturális reformok megtétele is, és sajnálatosan csak ezt mondhatom, hogy strukturális reformok, hiszen országról országra eltér, hogy milyen reformokra van szükség, ez jövel, növelheti a versenyképességet, a munkahelyteremtést, illetve a gazdasági növekedést is meggyorsíthatja. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Nis Szorvalc következik az ALDE nevében. Köszönöm, elnök asszony. Egy héttel ezelőtt a trojka jelentéséről szavaztunk. A válság sújtotta országokról. Akkor a pilóta a bizottság volt, a társ pilóta, a, a felügyeleti rendszer, és most sajnos sajnálat el kell mondanom, hogy a hátsó ülésen ült az EKB, nincs túl sok mozgástere a hátsó ülésen ülőnek, de szívesen meghallgatom erről az együttműködésről az önvéleményét. A Chicago Wicks jól áll. Ez azt jelenti általában, hogy jó a likviditási helyzet, és ez általában azt szokta jelenteni, hogy KKV, ez pedig azt jelenti, hogy a hogy nehéz helyzet, nem kapnak elég hitelt a kkv Jó lenne, hogyha a James Bond metaforát nem húznánk el túlságosan. Igaza van, az LKB a hátsó ülésen foglal helyet. És azért van ez így, mert így tudja jól megtámogatni a pénzügyi és banki ágazatot, így tudja ezt megerősíteni. Tehát megvan annak az oka, hogy az EKB is részt vesz ebben. Hogyha a banki hitelező csatorna, ami a legfontosabb hitelező csatorna az EU-ban, nem működik, akkor a monetáris politikánk sem működik. Tehát az EKB jelenlétének egyik oka az, hogy ezen banki hitelezési csatornát, ennek a működését javítsa. Tehát, hogy megfelelően mű, megfelelő legyen a átjárhatósága ezen a csatornán. Sokszor nem csak a banki ágazaton belül kell fellépni, hogy ez megfelelően történjen, hanem más területen is. De az EKB ezért van ott. Hogy mi lesz jövőben, azt majd meglátjuk. Korai lenne még az EKB egyéb szerepi, szerepeiről gondolkodni a válság utáni időszakról. Hát jussunk el előbb oda, hogy kijutunk, a, hogy ki lábanunk a válságban. Másik mondandója a likviditás problémáját feszegette. Erre odafigyelünk. A túlságos likviditás számos likviditást számos változó határozza meg. Elég bonyolult ez a kapcsolatrendszer, tehát a túlzott likviditás és az onja szintje közötti kapcsolat sem egyértelmű. A VIX általában azért, mert föl, mert túlságos likviditást tapasztalhatunk a, a hónap végén. Az elmúlt időszakokban legalábbis ezért volt ez. Aztán ez sokszor megfordult, tehát a következő ciklusban ez lecsökken. Uh, Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló, Péter Szíme, a szocialistáktól. Köszönöm szépen, elnök asszony, drági úr. Én egy másik témához szerettem volna a kérdést föltenni. Az Európai Bizottság az Európai Gazdaság hosszú távú finanszírozására tett javaslatokat, az Európai Bankkontó. Tehát pénzt gyűjtenének, betéteket gyűjtenének, állandó kamatot határoznának meg, és ezzel hiteleket lehetne nyújtani a gazdaságnak. Én egy olyan országból jövök, ahol elég fragmentált a bankszektor, Olaszországban, és ugye van egy ilyen kis szövetkezeti bankhálózat, mint Németországban is, és ez finanszírozza a KKV szektort nagy részt. Ön nem látja-e a veszélyét annak, hogy bizonyos piacokon, amelyek a betéti eh, tranzakciókból élnek, a betéti üzletekből élnek, mint ahogy ezt a takarékbankok teszik, eh, és ezzel a, ezt, a, ezt az egészséges mechanizmust aláássák, és a gazdaság végül kevesebb támogatást kap, hiszen pontosan ezek az intézmények kevésbé fognak tudni hitelezni, mert megvonják tőlük a betéteket, és és vannak ugye olyan piacok, amelyekben a bankok kevésbé voltak, amelyek, ahol a, amelyeknek a bankok kevésbé nyújtottak hiteleket, sőt inkább menekültek ezekről a piacokról, hogy ott még inkább felerősödik ez a lehetőség. Nem vagyok benne biztos, hogy a bizottság hosszú távú finanszírozási tervei olyan dimenziójúak lesznek-e, amely dimenzió valóban ezt a nagy zavart okozza majd. Tehát valóban a hosszú távú finanszírozás dinamikusabbá tétele a cél, hogyan lehet eh, versenyre kelni más finanszírozási forrásokkal? Nem vagyok benne biztos, hogy valóban félni kell ettől. Nem én mondtam, ön mondta. Vannak bizonyos marginális javulási lehetőségek, illetve jelek javulásra eh, az ágazatban, és ez talán pozitív hatással lesz a bankákazat eh, egyéb részeire is. Köszönöm szépen. Akkor ezzel a monetáris párbeszédnek vége, és akkor a meghallgatásra kerül sor azonnal, de néhány perc szünetet tartunk Kérem, ne menjenek el a kollégák. Néhány dolgot tisztázunk, és folytatódunk, folytatódik a program az ECRB meghallgatásával. Okay. Okay, let's, let's recommence. Folytatjuk a munkát. És rátérünk a második meghallgatásra a mai napon. A központi bank elnöke egyben, a kockázati tanács elnöke is, és ő maga is kérte, hogy csoportosítsuk a kérdéseket. Most még nem túl sok kérdés futott be hozzám, tehát amint meghallgattuk Drági úr előadását, majd újra meg fogom kérdezni, hogy ki mit szeretne kérdezni, vagy hát, hogy ki szeretne kérdezni, és akkor meglátjuk, hogy most tudjuk-e csoportosítani, vagy sem a kérdéseket. Jelenleg még nincs ahhoz elég kérdésünk, hogy csoportosítsuk őket. Még egyszer üdvözlöm, drági urat, és önél szó. Köszönöm, Sharon, elnökasszony, tisztelt képviselők. Nagy öröm számomra, hogy megjelenhetek az önök bizottság előtt, és beszámolhatok a kockázati rendszerkockázati tanács működéséről, munkájáról. A gazdasági és társadalmi költsége az utóbbi idők válságának nyilvánvaló mindenki számára. További erőfeszítésre és lépésekre van szükség annak érdekében, hogy a pénzügyi rendszer egészséges legyen. Az ISRB kulcs szerepet játszik e célok elérésében, és Köszönöm a kávét. És most el szeretném mondani, hogy milyen tevékenységek zajlanak az ISRB-nél, amelyek ezt a célt, vagy ezeket a célokat szolgálják. A válság kezdete óta fontos lépéseket tettünk a pénzügyi rendszer gyenge pontjainak orvoslására. Idén január 1-től új prudenciális szabályok léptek hatályba, amelyek jobb keretet biztosítanak az EU bankrendszere működéséhez. Ebben az összefüggésben el szeretném ismerni azt a fontos szerepet, amelyet az önök parlamentje játszott társjogalkatóként, hogy eljutottunk idáig. Az új prudenciális szabályok, amióta hatályban vannak, azóta az EU könnyebben, jobban, hatékonyabban tudja makropotenciális politikáját is érvényesíteni. Ahhoz, hogy ez működjön, az persze továbbra is kihívás. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy mióta legutóbb megjelentem az Önök bizottsága előtt, az ISRB jelentős lépéseket tett a célok elérése irányában. Jelenleg is vagy hát éppen most kerül föl számos dokumentum honlapunkra a tekintetben, hogy a hatóságok hogyan tudják ezeket az új prudenciális szabályokat érdemben és hatékonyan a pénzügyi stabilitás szolgálatába állítani. Azt reméljük, hogy ezek az új anyagok hasznosak lennek, hasznosak lesznek a nemzeti pénzpolitikák szempontjából. Még nem lábaltunk ki teljesen a válságból. Ahhoz, hogy a makroprudenciális politika működjön, ahhoz puffereket kell létrehozni, és a bankok mérlegét javítani kell. Ugyanakkor a makroprudenciális eszközök használata a közeljövő céljai szempontjából is hasznos, és reméljük, hogy ezek az újonnan publikált anyagok ezt is segítik majd. Vannak olyan esetek és országok, amelyek a reál állami ágazatban önálló makroprudenciális intézkedéseket is bevezette. 2013-ban például Svédország egy elemzési hitelérték jelzálok kölcsönökre vonatkozó normát hozott létre, Hollandiában pedig egyfajta hitelhasznosulási plafont fogalmaztak meg. Az Egyesült Királyságban a Bank of England és a kincstár pedig a Funding for Lending programmal megpróbálja a háztartásoknak nyújtott hitelek rendszerét javítani. Csak néhány hete a Deutsche Bundesbank is aggodalmát fejezte ki, a német nagyvárosokban hirtelen megemelkedett ingatlan árak kapcsán. Az ISRB anyagait szeretném most önöknek bemutatni, amelyekről utaltam az előbb is. Ezek az anyagok úgy gondoljuk, hogy komoly katalizátor hatást játszhatnak az EU új makroprudenciális keretének kialakítása során. Talán emlékeznek még, hogy 2012-ben is megfogalmaztunk már ajánlásokat a tagállamok felé, amelyekben azt javasoltuk, hogy a nemzeti hatóságokon belül jöjjenek létre makroprudenciális feladattal ellátott meghatalmazott egységek miközben az értékelése a helyzetnek most is zajlik, annyit talán már mondhatok, hogy számos tagállamban sok új joganyag született. 19 tagállam hozott valamilyen makroprudenciális jogszabályt, és további négy országban van a parlament előtt hasonló jogszabályok megvitatása. Tavaly ajánlásainkat kiegészítettük azzal, hogy felajánlottunk olyan eszközöket, amelyek használatával a nemzeti hatóságok is hatékonyan tudják a makroprudenciális feladataikat ellátni. Olyan eszközök ezek, amelyek a középtávú célokat és hosszú távon pedig a pénzügyi stabilitást szolgálják. Ide értjük a túlzott hitelezési volumen megelőzését, illetve ösztönzőket, amelyek a kockázat koncentrációt hivatottak megelőzni. A most nyilvánosságra hozott anyagaink a makropotenciális politika gyakorlati aspektusainak megvalósítását segítik. Fontos kiemelendő anyag az a kézikönyv, amelyet a makropotenciális hatóságok számára írtunk. Ez részletes, eszközspecifikus tanácsokat tartalmaz a tekintetben, hogy hogyan kell a makropotenciális politikát végrehajtani a bankágazatban. A kézikönyvet kiegészíti egy úgynevezett flagship report, a fő célok eléréséről szóló jelentés, amely a csúcspolitikusoknak ad tanácsot a tekintetben, hogy hogyan hasznosíthatják az új makroprudenciális eszközöket. A flagship report hasznos eszköz lehet továbbá a makroprudenciális politika úgymond eladásában is, a különböző szereplők felé ideértve az önök parlamentjét is. A kézikönyv nagyon sok makroprudenciális eszközről beszél, az anticiklikus tőkepufferektől kezdve az ingatlanra és likviditásra vonatkozó szabály, új eszközökre kön át a strukturális rendszerkockázatokkal foglalkozó ötletekig. Rendszerszerűen áttekintettük azt, hogy hogyan lehet a pénzügyi rendszert, a gazdaságot úgy ösztönözni, hogy ezeket a normákat, indikátorokat elérjék, és hogyan lehet jogalkotási és intézményi szempontból is támogatni a célok elérését. A kézikönyv többek között szól arról is, hogy hogyan lehet a megfelelő eszközt megtalálni egy adott kockázat mellett, hogyan lehet a fellépés hiányát kiegyensúlyozni, és elérni azt, hogy a közvetlen előnyeket oltára ne áldozzák fel a hosszú távú célokat, hogyan lehet eh, a lakossággal kommunikálni a magproduciáns célokat, illetve hogyan lehet eh, más országok keltette hatásokat pufferelni ezen eszközök segítségével egy adott országban. Az ISRB szerepe is megváltozik az új prudenciális szabályok tükrében. Nekünk is sok új feladatunk lesz, amellett, hogy általános ajánlásokat kiadó és figyelmeztetéseket megfogalmazó hatóságok vagyunk. Iránymutatásokat, véleményeket, ajánlásokat is adunk most már konkrétan az egyes makroprudenciális eszközök használatára vonatkozóan, és kérnek is minket arra, hogy ezt tegyük. Konzult konfrontálni kívánnak velünk. Ezeknek az új kívásoknak nekünk is meg kell felelnünk, de úgy érezzük, hogy jó irányba tartunk, és megfelelünk a feladatunknak. Tagságunkra támaszkodva olyan csoportot, csapatot hoztunk létre, amely képes az új szabályok mentén is ellátni előrejelző és tanácsadó funkcióját, véleményalkotó funkcióját. Az egységes alkalmazás érdekében további iránymutatások kidolgozását tűztük ki magunk elé, főleg a anticiklikus tőkepufferek tekintetében. Ha majd újra megjelennek ezen bizottság előtt, ezek ha addigra elért hatásairól is tájékoztatom önöket. Elnök asszony, tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam, hogy melyek a legfontosabb kihívások előttünk. Úgy érezzük, hogy a prudenciális szabályok tükrében feladatunk a rendszerkockázatok és a elemzése és a politikák elemzése. Erősítenünk kell monitoring és iránymutató makropotenciális tevékenységünket, és a meglévő döntéshozást felül kell vizsgálnunk a tekintetben, hogy sikerül-e majd időben elérni azokat a jogalkotási célokat, amelyeket kitűztünk magunknak, és tudunk-e véleményt adni a jogalkotás tervezetekről időben. Nagy lehetőség is ez az ISRB előtt. Úgy érezzük, hogy most a makropotenciális politikaról szóló információk fő cseréjének fő terepével és intézményévé váltunk. Ennek csak az első lépése az, hogy weboldalunkon valamennyi nemzeti szintű makroprudenciális szabályt is publikálunk, és a külföldi valutákban történő hitelezésre vonatkozó információkat is. Várom kérdéseiket. Köszönöm szépen. Ahogy mondtam is, most akkor megkérdezem a kollégákat, hogy kinek van kérdése. Úgy látom, hogy elsőként Jean-Paul Gozes kaphat szó a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani az együttműködésért. Eddig még nem tudtam hozzászólni a mai vitában, úgyhogy most teszem meg. Ez a ennek a ülésnek ugye a lényege az az, hogy a mandátumunk végéhez köze, közeledünk. Lehet, hogy, de lehet, hogy találkozunk a következő mandátum alatt, ön biztos ott lesz, mi nem biztos. Nos, az Európai Parlamentnek az egyik szándéka az volt, hogy az volt, hogy javítsuk az együttműködést az LTB elnöke és a szakbizottság között. Ez egy jó gondolat, jó lenne, hogyha ezt fenntartanák a jövőben, vagy kíván -e ezen, kíván -e ezen változtatni. I'm not sure I got the end of your question. It said, what lessons we learned? Ugye ön azt mondta, hogy bizonyos tanulságokat levonhatunk, úgy látszik, túl gyorsan beszéltem, mondja a képviselő. Azt szerettem volna tudni, hogy amikor a szakbizottság létrejött, ugye az, az, volt a, az volt a döntés, hogy az ECB elnöke lesz a kockázati testületnek az elnöke is kezdeti időszakban. Most kérdezem, hogy ez a kezdeti időszak tart-e még, vagy valami más megoldásban gondolkodnak-e? Köszönöm. SND részéről Ákadrói úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, a bevezetőjét. A pénzpiaci alapokról szeretnék kérdezni. Múlt szeptemberben bizonyos um, G20 és egyéb ajánlásokat követően az Európai Bizottság e, egy rendelet tervezetet e, indított, kidolgozását indította el az Árnyék Bank e, rendszerrel kapcsolatban, és az ESRB számos ajánlást fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. a vénavok felé elmozdulás irányába is tettek bizonyos javaslatokat. Az, amit az Európai Bizottság javasolt, az egy buffer tulajdonképpen, amely majd egy későbbi időszakban erről végleges döntés születik. Mi legalábbis néhány tagja az EKON bizottságnak kételkedünk abban, hogy szükséges ilyen döntéseket, ilyen specifikus döntéseket hozni. A kérdésem az az, hogy az ESRB álláspontját a szinapszokkal kapcsolatban meg tudja erősíteni, és milyen opciók vannak arra, hogy ezeknek a kockázatát, vénavok kockázatát enyhítsék. Mit gondol ar azokról, akik úgy gondolják, hogy mindennek az előnye, illetve mindez kontraproduktív lesz, és egyéb kockázatokat vet fel, és a bankokat az Európai Unió határain kívülre, banki tevékenységet az Európai Unió határain kívülre kényszeríti. Szilvi szerette volna hozzászólni, vagy nem? Csak annyit. Köszönöm szépen, elnök, az, köszönöm szépen, elnök úr. És Jean-Paul kérdését, illetve Alcatrai kollega kérdését is szeretném figyelemmel kísérni, és ez erre adott válaszok engem is érdekelnek. Vicky Ford. unalmas, de fontos administratív kérdést teszek fel, remélem nem tekintenek majd Miss Moneypenny nekem miatt. A mandátumunk nagyon nagy részét arra fordítottuk, hogy elkerüljük azt, hogy az adófizetők mentsék meg a bankokat. Az, az magasabb tőke értékekkel, illetve egyéb irány intézkedésekkel, azzal a szerepe például, amelyet játszunk az államadóság tekintet, államoknak nyújtott hitelek, illetve segélyek tekintetében. Az SRM mellett egyéb szerepeket is játszunk, Nagyon fontos eh, szerepet játszunk az adófizetők pénzének eh, megóvásában. Amikor az, e, amikor az ESRB létrejött, amit ezt létrehoztuk, világossá tettük, hogy, hogy szeretnénk az ESRB és az LKB e eh, között egyértelmű határt létrehozni, külön, külön titkársággal, külön adminisztrációval. Hogyan lehet ezen érdekkonfliktust kezelni. Ez egy alapvető kérdés az adófizetők pénzének megoldá, meg, óvásában, és annak elérésében, hogy a bankok ne dőljenek be. Köszönöm, most a zöldek következnek, Zsampol, köszönöm szépen, elnök asszony, próbálok rövid lenni. Elnök úr, a kérdése nem az másra vonatkozik, Mit gondol ön azon komoly turbulenciáról az elmúlt hónapokban, amely a feltörekvő piacokat fenyegeti? Ez a, ez a, ez a, ez a turbulencia ez nem jelent-e rendszerkockázatot a világgazdaságra, vonatkozóan, és főleg az európai gazdaságra vonatkozóan, hiszen ezen feltörekvő országok fejlődése nagyon fontos számunkra. Ez nem egy új pénzügyi vihar első jele-e, amely akár pusztító erejű is lehet. Nagyon aggaszt bennünket a tőke áramlás, illetve a hitel áramlás akadozá, esetleges akadozása a feltörekvő piacok felé ennek nem lesz negatív hatása ezen országok tevékenységére, a gazdasági tevékenységére. Ez főleg azért is akaszt bennünket, mert a válság egyik oka a bizonyos a bizonyos központi bankok által eddigi barátságos politikának a megszületés, megszüntetése, ez megerősödött, és elnök úr, ha másképp fogalmazok, azt kell kérdeznem, hogy nem kell-e felkészülnünk arra, hogy ne legyünk, ne, ne eh, álljunk megint meglepetéssel szemben, mint öt évvel ezelőtt, és vajon az ESRB e készül-e erre? Köszönöm. Moris Szematász a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, elnök úr, a vita második részében egy olyan problémára szeretnék utalni, amely továbbra is nagyon aktuális. A, az állam adósági kockázatok bank kockázata. Én ezt a kérdést már felvetettem az a hitel kibocsátásokkal kapcsolatban. Az egyik probléma a KKV-k számára nem egyszerűen az, hogy nem tudnak hozzáférni a hitelhez, hanem nincs is kereslet. Ez egy nagy probléma. Ez összefügg a súlyos megszorítási politikákkal, meg politikával, amely a fizetések csökkenéséhez vezetett. A bankkockázat és az államadósági kockázat összefügg. Manapság nagyon nehéz hozzáférni hitelekhez, hiszen a bankok illetve a e, vállalkozások, a vállalatok nagyban függnek azoktól a bankoktól, amely e, bankok abban az országban működnek, amely amelyben ők a vállalkozási tevékenységüket végzik. Tehát egy portugál cég teljesen más feltételek mellett jut hitelhez, mint Németországban. Akár 60%-kal több magasabb kamatot kell, hogy fizessen a portugál cég a banknak a hitelért. Hogyha ez a stresszteszt elvégzik, ezt a stressztesztet elvégzik, Ugye ezeknek a lényege, hogy csökkentsék a földrajzi különbségeket a kockázatok tekintetében. Amit azonban látunk, az a következő. Nagyon sok probléma merül fel a, a, az bankszanálási mechanizmussal kapcsolatban, mert nem működik a földrajzi kockázatoknak a közelítése. Hogyha megnézi a stressztesztet, láthatja, hogy ezeknek nem lesz semmilyen hatása a kis vállalkozásoknak nyújtott hitelre. Ez egy hatalmas nagy probléma, amelyet meg kell oldani. Köszönöm, akkor most megadom a szót az elnök úrnak. És hát kérem, válaszolja meg a kérdéseket, annyi időt vehet igénybe, mennyit szeretne. Próbálom követni a kérdések sorrendjét. Az első kérdés az ESRB szerepéről szól, attól kezdve, hogy ez megjelent, hogy fölállt. Így visszatekintve azt gondolom, hogy az Európai Rendszerkockázati Testület megjelenése óta folyamatosan jelen van a, a mindenkori pénzügyi vitában Európában, a közvitában. Elég nehéz körülmények között született. A válság kitörése után közvetlenül, és folyamatosan változó szabályzati környezetben kellett folytatni a munkát, újabb intézmények jelentek meg, akkor például még nem is volt SSM, nem volt SRM sem. És az elmúlt két év újdonságairól még álmodni se lehetett. Összességében azt kell mondjam, hogy az ESRB folytonosan változó környezetben működött, elég jól alkalmazkodott, megtartotta a szerepét, tehát mandátumát betöltötte a változó környezetben is. Öröm volt az ESRB elnökének lenni, és mindent megteszek azért, hogy továbbra is úgy elnökölhessem ezt a szervezetet, hogy az összes szükséges változást megtehessük. Mandátumom az önök az Európai Parlament, illetve a tanács kezében van. általánosságban azt mondhatom, hogyha visszanézek arra, hogy mi az SRB lényege, illetve hogy milyen a, milyen a mérlegünk, azt kell, hogy mondjam, hogy túlnyomóan pozitív. Pénzpiaci alapok a második kérdés. That the position of the SRB was basically to conceive the... Az volt a legfőbb cél, hogy a CNAV alapokat vénav alapokká alakítsuk át, abból kiindulva, illetve arra próbáltunk kiukadni, hogy a, abból indultunk ki mégiscsak, hogy a cénavok rendszer kockázatot hordoznak magukban. Az Egyesült Államokban ugyanígy gondolkodtak kezdetben, de azóta ez megváltozott, tehát többféle vélemény van erről. Az ESRB-ben ez a vita azelőtt történt, hogy a bizottság megtette volna a javaslatát arra, hogy lenne egy 3%-os tőke puffer a cénavoknál egy ideig, és en, ezen időszak leteltével ezekből automatikusan vénavok lennének. Az ESRB-ben még nem tudtuk megvitatni a bizottsági javaslatot, de én azt mondanám, prima facie, hogy nem rossz. Ez a megoldás. De nem beszélhetek az ESRB igazgató tanácsának nevében. Személy szerint az a véleményem, hogy talán nem tökéletes, de nagyon jó lépés lenne. A bizottság egyébként ugyanolyan módon elemezte a cénavok potenciális rendszer kockázatát, mint mi. A 3%-os küszöb nagyon fontos küszöb, az ipar tehát nagyon drágának tartja ezt. Nézzük a különböző sok hatásokat. A jelenlegi sok hatásokról beszélt? A mai eseményekre gondolt, vagy általánosságban az elmúlt hónapok eseményeire? If, uh, if we are referring to today's... Hogyha a mai eseményekre gondolt, akkor, hát ugye korábban mondtam, hogy Ha megnézzük azt, hogy a kereskedelemre és a pénzügyekre milyen hatással van mindez, bár nem tudjuk pontosan a kapcsolatrendszert megragadni, és nagyon nehéz előre jelezni minden nagy, a nagy geopolitikai változások, vagy események, vagy kockázatoknak a ö, hatását, gazdasági vagy pénzügyi hatását. Nehéz ezt megmondani. Ha nézzük az elmúlt hónapokat, akkor elég pozitívan látom a dolgot. Az Egyesült Államokbeli változások már megjelentek a, a piacon, tehát én egyáltalán nem számítok negatívumokra. a válság sújtotta országok költség kötvényeinek a hozamai nem voltak annyira magasak, de láthatjuk, hogy a felterekvő gazdaságokra kihat mindez. Elég bonyolult a kapcsolatrendszer, ugye háromféle szereplőnk van. A legfontosabb szereplők a feltörekvő piacok kormányai. Az intézkedések hatását vizsgálva azt láthatjuk, hogy ezek az intézkedések leginkább a legsérülékenyebb gazdaságokra voltak hatással, ahol nagyon nagy a deficit, a folyófizetési mérleg hiánya, és a külföldi valuta tartalékoknak alacsony az aránya. Az IMF 5 ilyen országot talált. Más feltörekvő piacok elég jól kezelték a sok hatást. Tehát a legfontosabb szereplők a gazdaságok, eh, a kormányok, akik megfelelő, akiknek megfelelő gazdaságpolitikával ellenállóvá kell tenni a gazdaságukat. Ugyanakkor beszélnünk el a második szereplő csoportról, ezek a központi bankok. Ugye általában mindenki a saját nemzeti mandátumával van elfoglalva, de azért ne felejtjük el, hogy bizony, amit mi otthon teszünk, annak van a kihatása a feltörekvő piacokra erről se feledkezünk meg harmadik szereplő, a nemzetközi pénzügyi intézmények, elsősorban a nemzetközi valuta alap. Javíthatják ők is a feltörekvő piacok ellenállását különböző módszerekkel. Ezen országok egyébként az FCL-hez folyamodhattak volna, de ezt nem tették meg, mert stigmatikusnak vélték ezt, tehát úgy gondolták, hogy a valuta alap hitelei rosszabb feltételekkel értek volna el hozzájuk. Tehát az IMF sokat tehet azért, hogy ezek a feltörekvő piacokra hatással, a feltörekvő piacokra történt hatást korlátozzák. Harmadik téma, bankkrizi elnézést, kihagytam valamit. Ha jól értettem kérdését, arra utált, hogy a bizottság le- legitim-e, amikor nem, az volt a kérdésem, hogy egy nyilvánvaló összeférhetetlenségi problémát hogyan kell kezelni. Tehát egyrészt államadóságról, másrészt pedig szanálásról kell egyszerre dönteni. Önnek mi erről a tapasztalata? Mi az, ami működőképes, ilyenkor mi nem? It, it's, by the way, it's in the SRB has discussed or pronounced. Az SRB erről egyébként még sosem vitatkozott, vagy nem is döntött erről. Az SRM igazgatásához kapcsolódik mindez. Egy független igazgató tanácsnak szabad kezet kell adni, nyilvánvalóan úgy, hogy ez állami támogatáshoz vonatkozó szabályoknak megfeleljen, de föntosnak tartom a független és gyors, gyors döntéshozatalt, de tagállami szinten is ha megnézzük a tagállami szanálási hatóságokat, illetve megnézzük, mi lesz ha, akkor, hogyha föláll a közösségi szervezet, akkor minden, mind a két szabályrendszernek meg kell felelni, tehát összeegyeztethetőnek kell lenni az államadósági szabályokkal. Akkor az Európai Bizottság mondja ki a végső szót mind a két esetben? Tehát a, nyilván a, a parlament javasol valamit, de mindkét esetben a szanálásban is, meg az állami támogatásban is a bizottsági, a végső szó. Szerintem itt eh, összeférhetetlenségről van szó. Kérdésem, hogy az ilyen típusú konfliktusokat eh, ön hogyan kezelte korábban? Mi a bevált módszer? A monetáris politikát el kell határolni a felügyelettől, erre van egy csomó szabály, és éppen most hozunk létre egy belső használatra egy, egy kézikönyvet. Egyébként ugyanabban a központi bankban voltam, vagyok felügyelő és, és, és igazgató. Ezeket a problémákat meg lehet oldani úgy, hogy szétválasztjuk a hatásköröket, és szerintem az új SRM-ben ez majd meg is történik, a bizottság két szerepkörét így el lehet választani, de oda kell figyelni, hogy ez tényleg így is legyen. előrizni kell. Utolsó kérdés. Az utolsó kérdés az állami és a banki viszonyok összehasonlításáról szól. Nos, mindezt megfelelő perspektívában kell látni. 2010-ben volt legsúlyosabb a helyzet, a válságig erről egyáltalán nem volt szó, és a PSI-vel került napvilágra mindez most már visszaesett ez a jelenség, ami a bankokat illeti, legalábbis. De azért teljesen még nem tűnt el ez a jelenség. Tehát a hitelezés területén még mindig fragmentált a helyzet. Ha megnézzük például, hogy a biztosító társaságok hogyan fektetik be az életbiztosítási tartalékaikat, akkor láthatjuk, hogy eléggé fragmentált a minta. Ugyan egyazon, ugyanazok, or, ugyanazon országok eszközébe fektetnek be, ahol a ö, kötvény tulajdonosa lakik. Tehát ezt a problémát még meg kell oldani. Az SSM létrejötte, ezt a kapcsolatot még jobban lecsökkenti, természeténél fogva, hiszen egy közös felügyeleti szerv fogja értékelni a bankokat az Unióban. Ilyen szempontból tehát felül kerekedünk a tagállami elemzésem vagy felügyeletem, és megkerüljük azt a problémát is, hogy itt milyen nemzeti vagy egyéb érdekek vezérelnék, vezérelnék a felügyeletet, vagy a, vagy a vagy az értékelést, de csak úgy lehet a két dolgot teljesen szétválasztani, hogyha lesz egy lesz egy közös alap az SRM-be, lépésről lépés haladunk, most most már sokkal jobb a helyzet, mint három éve. Ez azt hiszem újabb előlépés lesz. És az az, az SRM, amiről egy órával ezelőtt beszéltünk, az utolsó lépés, és valószínűleg ez töri majd meg teljes mértékben ezt a kapcsolatot. Köszönöm! Ezzel az ülés végére értünk. elnökként el kell köszönnöm, bizonyára találkozunk majd még, ahogy ez Görögországban is történt. Köszönöm. Thank you. Okay, and I can just tell you our next. Köszönöm a következő ülésünk. Március 10-e lesz Strasbourgban. Uh, we now need those who are coming to another meeting need to come quickly.